Az elnök. Az ülést ismételten megnyitom. A tegnapi ülés jegyzőkönyveit, az elfogadott szövegeket elérhetővé tettük. Van, akinek, valakinek van egy kifogása ezzel kapcsolatban, nincs, akkor ezzel elfogadjuk a jegyzőkönyveket. A az elnök